Uh, good evening. Good. <laughs> Jó estét kívánok, kedves barátaim, hölgyeim és uraim, kollégák. Örülök, hogy mindenki visszaért, már aki visszaért Strasbourgba. Látom a pesgő energiát, már csak a zajból is érzékelhető. Senki nem tudja abba hagyni a mesélést, de kezdjük a szavazást két órát fogunk itt ülni szavazva. Nos, napi rend elfogadása. Van-e bárkinek megjegyzése? Mindenki megkapta, nincs megjegyzés. Elnök közleményei. Bulgarian... Bulgár-román kivételével van minden nyelv, elnézést kérek a bolgár és román kollégáktól. Nagyon rosszul érzem magam emiatt, de hát ez van. Remélem, még kibírják. Most meg fogjuk a negyedik ülésre a Digitális Unió munkacsoportnak szeptember 23-án szerdán lesz, 2-től 4-ig, 14-től 16 óráig tehát. A kiberbiztonság lesz a téma, ez egy nagyon fontos és releváns téma, hiszen az érzékeny adatok védelmétől a kritikus infrastruktúrák védelméig minden terítékre kerül, minden itre tagot várunk és persze a tanácsadókat, asszisztenseket is. Tehát jöjjenek, kérem, nagyon fontos esemény ez. A napirend előző üléseink jegyzőkönyvének elfogadása 15-16-a júniusban még mindig beszélnek itt a kollégák, kérem önöket, hogy egy kicsit tegyék lehetővé. És a június 23. ülésünk jegyzőkönyvét kéne elfogadnunk, ha nincs az ülésünk végéig megjegyzése senkinek, akkor azokat elfogadottnak tekintjük. Most jön a szavazás, elektronikus szavazás, vegyék elő a szavazó kártyáikat, kérem. Próbáljuk ki, hogy működik-e. tartsunk egy próbaszavazást. Örül mindenki, hogy visszatérhetett az Európai parlament, a nyári vakáció után. Erre kérem, szavazzanak. It is open, of course. Okay. Megnyitom a szavazást. Le- lezárom a szavazást. Egy szocialista képviselővel több szavazott lelkesen. Most zárom le a szavazást akkor. A többség örül. Nagyon jó. Nagy többséggel örülünk, jó? 17-en tartózkodtak. Akkor elkezdjük az érdemi szavazást. A két utolsó számot fogom csak olvasni, mert hosszúak a számok. Első módosító. 5, 2, 2, 8. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 29 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 30 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 31 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, meg 14-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 21-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 15 es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 23-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 05-ös, 08-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 10-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 34-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 16-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 25 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 0-0 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 0 1-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 0 2 es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 32-es két részben. Első rész. Rigier úr javaslata e- mellette, ellene, elutasítva. Második rész mellette, mellette, ellene, elfogadtuk. 33 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 35 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 36 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 38 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 39 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 40-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 41-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 402 mellette ellene elfogadtuk, 47 es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 04 mellette ellentartózkodás elfogadtuk, 42-es mellette ellentartózkodás elfogadtuk, 43 mellette ellen elfogadtuk, 44 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 46 mellette 06 ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük. The vote is open. Uh, it's number 06. A 06-osról szavazunk. Géppel. Everybody's voted. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 45 in favor. 45 mellette elfogadtuk. 46 mellette ellenetartózkodás elfogadtuk. 47 mellette ellenetartózkodás elfogadtuk. 48 mellette ellenetartózkodás elfogadtuk. 49 mellette ellenetartózkodás elfogadtuk. 50 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 51 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 52 mellette ellen tartozkodás elfogadtuk, 50 következő elutasítva, 53-as mellette ellen tartózkodás elfogadtuk, 54-es mellette ellen tartózkodás elfogadtuk, 05-ös mellette ellentartózkodás elfogadtuk, 06-os mellette ellentartózkodás elfogadtuk, 22-es mellette ellentartózkodás elutasítva, 53, 55-ös mellette ellentartózkodás elfogadtuk, 07-es mellette, ellene tartott feles, elfogadtuk, 08 mellette, ellene feles, elfogadtuk, 09 mellette, ellene tartott feles, elfogadtuk, 10-es mellette, ellene tartott feles, elfogadtuk, 11 mellette, ellene még egyszer 11-es mellette elfogadtuk, 12-es mellette ellen elfogadtuk, 13-as mellette ellen elfogadtuk, 56-os mellette ellene elfogadtuk, 20-as mellette ellene ellette elutasítottuk, 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 57-es mellette ellen tartózkodás elfogadtuk, 58 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 59 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 60-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 61 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 62 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 63 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 64 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 65 es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 66 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 67 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 68 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 69 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 70-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 71 mellette, ellen tartózkodás elfogadtuk, 12 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 24 egyes mellette, ellene tartózkodás elutasítva, nagyon visszafogottan csináljuk, 72-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 15 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 16 mellette ellenetartózkodás elfogadtuk, 17 mellette ellenetartózkodás elfogadtuk, 18 mellette tartózkodás el, nem, elfogadtuk, 19 mellette ellen tartózkodás elfogadtuk, 20-as mellette ellen tartózkodás elfogadtuk, 23 mellette ellen tartózkodás elfogadtuk, 24 mellette ellen tartózkodás elfogadtuk, 25 mellette ellen tartózkodás elfogadtuk, 26 mellette ellen, pontosabban 77-es mellette ellen tartózkodás elfogadtuk, 78 mellette ellen tartózkodás elfogadtuk, 79 mellett ellenetartózkodás elfogadtuk, 80 mellett ellenetartózkodás elfogadtuk, 21-es mellett ellenetartózkodás elfogadtuk, 81-es talán elfogadtuk, 83-as mellett ellenetartózkodás elfogadtuk, 84 mellett ellenetartózkodás elfogadtuk, 22-es mellett ellenetartózkodás elfogadtuk, 85-ös mellette tartózkodás elfogadtuk, 05-ös mellette ellen tartózkodás elutasítottuk, 09 ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 86 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 87 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 88 mellette ellen tartózkodás elfogadtuk, 89 mellette ellen tartózkodás elfogadtuk, 90-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 91 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 90, nem, 24 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 25 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A 25-öst kérik ellenőrizni? Buti Koferú. 26-os mellette ellenetartozkodás elfogadtuk, 22 mellett ellenetartozkodás elfogadtuk, 93 mellett ellenszorozóra elfogadtuk, 91 mellett ellenszorozóra elfogadtuk, 04 mellett ellenszorozóra 94 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 96 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 13-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 97 mellette ellenőrzést kérnek a 13-asról. In favor? No, check. Ah, check. Okay. Electronic check. Electronic check. I open for 13. Jó, 13-asról tessék szavazni. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Egy SND képviselővel többen szavaztak. Most már lezárhatom, úgy látom, elfogadtuk. Szerencsém volt. 97-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 98 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 27 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 99 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 00 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 01 mellette tartózkodás elfogadtuk, 02 mellette ellen tartózkodás elfogadtuk, 03 mellette ellene tartózkodás ellene tartózkodás elfogadtuk. A nulla záró szavazás következik. Megnyitom a szavazást. Everybody has voted? Ha mindenki szavazott, és szocialista kolléga is visszavonta a szavazatát, akkor lezárom. 53 arányban elfogadtuk. Köszönöm, gratulálok. uh, let us go. Köszönöm szépen, akkor most uh, térjünk rá a következő pontra, a hatos pontra, uh, szavazólista alapján az új uh, klímaegyezmény felé uh, Párizsban megyünk a módosító indítványokon és a kompromisszumokon. Egyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 12-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 11-es mellette, ellene ellenőrizni fogom, 11-es módosítót ellenőrzöm. Megint egy SND képviselővel több van, lezárom a szavazást, elfogadva. Hetes mellette ellene tartózkodás elutasítva. 12-es jó rendben, akkor a heteset ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Elnézést, megint több az SND. Lezárom. Elutasítva 12-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 14-es két részben, egyes rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, jó, rendben, akkor 14-es első részét ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Második rész 14-es. 14-es második része. Lezárom. Elutasítva. 15-ös mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, nem volt világos. Megnyitom a szavazást. Megint túl sok az SND képviselő. Lezárom a szavazást, elutasítva. A 16-os mellette ellene tartózkodás, ez is elutasítva. 17-es mellette ellene ellenőrizzük. 17-eset ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 18-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 12-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük ismételten. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. 21-es módosító mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. 21-es Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 25-ös mellette ellene tartózkodás. Nem emelik fel a kezüket, kérem, emeljék fel, ellenőriznünk kell, mert nem látom. Tehát 25-ös ellenőrzés következik. 25-öset ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Kérem, emeljék fel a kezüket 27-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 31-es mellette, ellene ellenőrizzük, 31-eset, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva 32-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. 32-es megnyitom a szavazást, most pedig lezárom. Elutasítva. 33 mellette ellene tartózkodás, ezt is ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, 33-as, lezárom a szavazást, ellené, elnézést, SND-ből többen szavaztak, most zárom le a szavazást. Elfogadva 34-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 44-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 45-ös mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük. 45-ös, 45-ös, lezárom a szavazást, lezárom a szavazást, 47-es mellett ellene tartózkodás ellenőrizzük. 47-es. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 48-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 49-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 50-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 55-ös mellette ellene ellenőrizzük az 55-öset. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítva. 60-as mellette ellenetartózkodás elfogadva, 59-es mellettelene tartózkodás ellenőrizzük, 59-es Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva. 61-es mellette ellene tartózkodás. Nem látom világosan. Kérem a néppártot, hogy világosabban szavazzanak, ellenőrizzük 61-eset elektronikusan, ellenőrizzük a 61-eset. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítva. 62-es mellette ellen tartózkodás elutasítva, 6-os kompromisszum mellette ellen tartózkodás elfogadva, 64-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, 64-eset, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. 69-es mellette ellene tartózkodás nem tudom. 69-es, ellenőrizzük. Nem világos sajnos. 69-es. Lezárom a szavazást. Hetes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 64-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 73-as mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük 73-as 73-as ellenőrzése. Megnyitom a szavazást, most lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 74-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 8-as kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva, 76-os mellett ellene tartózkodás elfogadva, 79-es mellett ellene tartózkodás elfogadva, 77-es mellett ellene tartózkodás elfogadva, 80-as mellett ellene tartózkodás Valószínűleg elfogadtuk, de ezt ellenőrizni kell elnézést, tehát 80-as, megnyitom a szavazást, 80-asról szavazunk, lezárom a szavazást. Elfogadva. 82-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 83-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 85-ös mellette, 6-os mellette elfogadva, 87-es mellette tartózkodás, 90-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 97-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 96-os mellett ellene tartózkodás elfogadva, 97-es mellett ellene tartózkodás elfogadva, 98-as eh, mellette ellene tartózkodás, 99 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. 99-es. 99-es. Lezárom a szavazást elutasítva. Százas mellette ellene tartózkodás, ezt is ellenőrizzük. Százasat ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva 104-es módosító, ez szobeli indítvány is van az SND részéről. Van -e ellene ellenvetés? Tehát legalábbis a szabályunk értelmében négy személynek, ugyanúgy, mint a plenárison kérem, hogy álljanak fel, van-e elemet, és elég, tehát több mint négy személynek kell. Ez az eljárási szabályunk, elnézést kérek, ugyanúgy, mint a plenárison, a 39-esen. Tehát minden, az ITRE bizottságban csak négy tagnak kell felállnia, tehát a szóbelindítvány nélkül szavazunk a 104-esről, mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem, hogy elutasítottuk, de szeretném, hogyha ellenőriznénk, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva 105-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva, de ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 105-ösről van szó, elfogadtuk. 106-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 10-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, 114-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 15 három részben, egyes rész mellette ellen tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellen tartózkodás elfogadva, hármas rész mellette ellene ellenőrizzük a hármas részt, 115-ös, lezárom a szavazást elfogadtuk. 116-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, elektronikusan végszavazás következik. Ma estére az utolsó. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Lezárom a szavazást. Rendben, elfogadtuk láthatják. Köszönöm szépen, köszönöm a jelentés készítőinek, a készítőnek. Ez nagyon jól ügyrendi kérdés. Azt láttam, hogy tudom, hogy mindenki haza szeretne menni, csak egy rövid észrevétel. Szeretnék még egyszer köszönetet mondani a jelentés készítőnek, Keller úrnak, szerintem igazán jó munkát végzett, és valamennyi frakció üdvözli a munkát, amit elvégzett. Ami fontos, és ezt máskor is fontos hangsúlyozni, hogy képesek legyünk, hogy többséget érjünk el ebben a szakbizottságban. És Keller úrnak a vezetésével képesek voltunk a bizottságon belül széles támogatást szerezni, úgyhogy ezt nagyon köszönjük. Michael. Thank you very much. Köszönöm szépen. Jelentéstevők, árnyék jelentéstevők. Akkor folytassuk a következő napirendi pontunkkal. Kedves barátaim, hölgyek, és uraim, kedves barátok! Tehát 35 eh, perc alatt el tudná, el tudtuk eddig intézni a dolgunkat, ez nagyon jó, de most viszont azonnal kezdjünk hozzá a, eh, az alapvető eh, fémek, nem nemes fémek, fenntartható európai iparának a kialakítása. Engedjék meg, hogy emlékeztem, hogy Július 10-én 12 eh, órakor eh, volt a, a módosítók benyújtásának a határideje. Kedves kollégák, menjenek ki és a folyosón vitatkozzanak. Kérem, hogy akik beszélgetnek, azok azonnal hagyják el a termet, mert úgysem figyelnek ránk. Bench from, uh, from Greens. Well, he is green inside and outside. Well, listing nothing. Okay, good. Uh, colleague Edward Martin. Edward Martin uh, kollégának nagyon fontos uh, jelentése, uh, tehát július 10-én 12 óráig volt a módosítók benyújtásnak határidője, 280 módosító került benyújtásra, és szeretném most megadni azonnal a szót a kollégának 5 perc rám haragszik, mindig berekezti, a, meghatározza az időt. Elnök úr, önnek valami baja van velem, úgy tűnik. Köszönöm, elnök úr. Megpróbálom a lehető legrövidebben mondani. Késő van, szokatlan időpont erre a vitára. Biztos vagyok benne, hogy nagyon jól meg tudjuk ezt tolani, hogyha mindenki itt marad és végighallgatja a vitát, de hát látják, már e, így láthatjuk, hogy milyen érdeklődést tanúsítanak a frakciók, illetve a képviselők, azzal kapcsolatban, hogy mennyire lesz fontos az alapvető fémeiparnak a jövője. És hogyha megnézzük a módosítókat, azt is tapasztaljuk, hogy nincs tulajdonképpen polémia, tehát nincs nézeteltérés, vagy mi véleménykülönbség. Tulajdonképpen a megállapításokkal valamennyien egyetértünk. Legalábbis két nagyon fontos dolog van, ami amiben egyetértünk, ahogy a nem nemes fémek fontosak az európai gazdaságban valamennyi ágazat számára, akik ezeket itten a, az, az gépjárműipar, az aeronautikai ipar, a ö, szélerőművek. A másik, amiben ugyancsak egyetértünk, hogy a, az alapvető fémeknek a ö, leg, lényege az ipar leépülése és ez az, ami kiderül a jelentésből is. Nagyon gyorsan rátérek, hogy miért épült le ez az iparág, ami valamennyi országban megvalósul. Két alapvetően fontos dolog van, amivel ugyancsak egyetértünk, a szénnek az ára, hogyha nincsen már kvóta, illetve felmegy a szének az ára. Továbbá az antidömping törekvések, hogyha nem szabad, hogy a versenyt meghamisítsák, vagy. És a nagyon magas ára és a nagyon gyors illékonysága a villamos energiának, ami aztán az ipar leépülését és a munkahelyek megszűnését eredményezi. Én csak annyit szeretnék mondani, hogy az egyik legfőbb intézkedés, amit mi javaslunk, az nem egy olyan intézkedés, ami e, ellene menne az ETS-nek, vagy a meg, megreformált ETS-nek, hanem ez egy olyan intézkedés, ami a versenyt e, jó átláthatóbbá teszi, és azokat az iparágakat támogatja, amelyeknek a szén felhasználásuk alacsonyabb, és segítheti a termelőket, akik kevés szenet használnak, illetve két üzenetet is küldünk ezzel, az e-, energiahatékonyság, illetve a széndiokszid kibocsátással kapcsolatban. Ez mutatjuk, hogy ez egy fontos elem lehet, ami segíthet a beruházások finanszírozásában, és egy üzenet azoknak is, akik nem tartják be a szabályainkat, nem veszik figyelembe, hogyha valaki be akar jönni az európai piacra, akkor a mi szabályainkat tiszteletben kell tartania. Tehát ez az igazodás a színhez. Tehát mondanám azoknak, akiknek még kétségeik vannak ezzel, például a RICS irányel, irányelv a technika fejlődését senki sem kérdőjelezi meg, sőt üdvözli, európai kezdeményezésről van szó, és továbbra is össze kell fognunk, és ugyanebben a szellemben támogatjuk a határon a szén illeszkedést, ami valójában egy olyan intézkedés, ami az igazságosságot segíti, egy protekcionista intézkedés, mert védjük a termelőket, azokat, akik Európán kívüliek. Tehát éppen arról gondolunk, hogy hogyan lehet egy tisztességes versenyt fenntartani, ami igazságos. És amit ebben a jelentésben bemutatunk, hogy a leg jobban működő beruházókat segítjük azzal, hogy legyen pénzük, amiből meg tudják valósítani beruházásokat, illetve az új technológiákat, amik lehetővé teszik, hogy minél kevesebb széndiokszid kibocsátásra kerüljön sor. És most volt itt ez a vita, amiről éppen szavaztunk, és az összes országban arról folyik a vita, hogy hogyan lehet Európa élenjáró a megfelelő üzenetek küldésében, hogy az európai ipar fejlődésre kell ö, megtörténjen, és visszaiparosítsuk a Európát, és a megfelelő beruházásokra is legyen pénz. Vannak módosítók, amiket benyújtottak, és ezeket támogatom, amik adott esetben a zöld alaphoz további pénzt jelenthet ez. Valamennyiknek 100 milliárd dolláros büdzsét kell találnunk, amivel majd meg tudjuk finanszírozni ezeket a felelősségeket. Remélem, hogy Párizsban majd kötelező megállapodások születnek, amik segíthetnek a beruházásaink megfelelő finanszírozásában is az átláthatóság és információ követelménye nagyon fontos, ebben is szinte egyhangúan egyetértettek a képviselők, hogy egy eh, nagyon fontos az átláthatóság a klímaváltozás elleni küzdelemben, és köszönöm a frakcióknak és képviselőknek, akik a jó gyakorlat eh, támogatását eh, felkarolták fontos, hogy a vállalatoknak a számlavezetésébe is bele lehessen nézni a lakosság, a környező lakosság és a szakszervezeteknek is. Illetve az ingyen kvótáknak a forgalmazása, illetve az árverésre kerülése, és a konzultációs, tájékoztató elemek fontosak. Vannak még egyéb témák is, amelyekben kompromisszumra kell jutnunk, például gondolok itt a modernizációra, az eszközökben, amelyek kereskedelmi eszközök, és itt van konszenzus, de tisztázni kell az álláspontunkat, esetleg egyes módosítókat átfogalmazni, például milyen intézkedéseket kell hozni, valamiben vannak még viták. És végezetül, már 6 perce beszélek, de egyhangúság van abban, hogy a ö, ö, újrahasznosított fémek irányába kell elmozdulni, ez egy prioritás, és ezt el kell érnünk azzal, hogy milyen áron ö, engedjük forgalmazni a szenet. És itten ma, ö, szerda délután lesz az első ülés, hogy meg tudjunk állapodni a kompromisszumos javaslatokon, de alapvető véleményi különbség nincsen. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Speech. Köszönjük szépen a beszédet, köszönjük szépen a magyarázatot. Most az előadók, koordinátorok következnek, kettő, maximum három percet fogok adni. Szalini következik, ő az első koordinátorunk a néppárt nevében parancsoljon. Köszönöm szépen! Mint ahogy a legutóbbi alkalommal a szakbizottsági ülésen is elmondtuk, pozitívan vélekedünk erről a munkáról, és most is csak ezt tudom megerősíteni. Tehát az általános véleményünk Márton úr jelentéséről az, hogy ez elfogadható, tökéletesen értjük és osztjuk a véleményét, mind kulturális, mind pedig technikai szinten. Az európai gazdaság újraindítása, az európai gazdaság fellendítése mindannyiunk számára rendkívül fontos, és ennek alapvető részét képezi a nemes fémek piaca. Márten úr jelentése jól összefoglalja, hogy melyek azok a veszélyek, melyek azok a kockázatok, amelyek az energia ágazatában most felmerülnek, és hogy ezekre hogyan lehet válaszolni. Vannak olyan kérdések természetesen, amelyek jobban érintenek, illetve érzékenyebben érintenek bizonyos delegációkat, bizonyos tagállamokat. Nagyon fontos, hogy ezek a tagállamok akkor elmondják a véleményüket. Fontos, hogy mindenki elmondja, hogy mind kellene változtatni, mit kellene megreformálni. Az elmúlt üléseken is nagyon sok kritikus véleményt hallhattunk, és többen azt is elmondták, hogy fontos, hogy meglegyenek azok a referenciáink, amelyekből kiindulhatunk, és amelyek alapján az ETS rendszerben követhető, hogy milyen életciklust futnak be ezek a termékek. Az ETS-sel és a tanúsítványokkal kapcsolatos vitában is egyértelműen kifejtettük a véleményünket. Aztán itt vannak a közvetett költségek, az indirekt költségek, illetve a kompenzáció kérdése, és az, hogy a különböző nem, nemes fémeket különböző módokon lehet felhasználni, és hogy ez is esetleg piac torzuláshoz vezethet. Ezzel egyetértünk, és tökéletesen értem, hogy a konkurenciával, a versennyel kapcsolatban milyen kérdések merülnek fel, csak úgy gondolom, hogy a megoldás egészen más irányból kellene, hogy érkezzen. Tehát a versennyel kapcsolatos problémákkal, amelyek megjelennek Márton úr jelentésében, azokkal egyetértek, de úgy gondolom, hogy a megoldást máshol kell keresni. Vannak olyan tagállamok, ahol nincsen kompenzáció az állam részéről, és vannak olyan országok, ahol van. Az előadó hangsúlyozza a piac egészségességének és kiegyensúlyozottságának a fontosságát, én ezzel egyetértek, de akkor viszont megfelelő kompenzációs rendszert kellene vég, vég, létrehozni valamennyi tagállamban. A létesítményeket modernizálni kell, az új módszerekről is beszélnünk kell, de reméljük, hogy a szavazásnál egyértelmű lesz majd mindenki pozitív véleménye. Köszönöm szépen, az ECR véleményét kérjük. Köszönöm, elnök úr! Először is szeretnénk köszönetet mondani Márten úrnak, mert nagyon kitartóan dolgozott ezen a kérdésen. rendkívül fontos Európa számára a nem nemes fémek piaca, és fontos az is, hogy a megfelelő helyzetünket tartani tudjuk világszinten. Ami magát a szöveget illeti, ebből egyértelműen kiderül, hogy nagyon nehéz a nem nemes fémek piacát a jelenlegi rendkívül összetett adminisztratív közegben fenntartani nehéz egy olyan közös szöveget létrehozni, amely minden egyes tagállam érdekeit képviseli. Igazából ez az első olyan szöveg, amely összefogóan beszél a nem nemes fémek európai iparáról, és reméljük, hogy sikerre tudjuk majd vinni ezt a szöveget, és hogy a további viták és gyümölcsözőek lehetnek. Na most lássuk, hogy mik is a problémák a nem nemes fémek piacán, és hogy hogyan is áll a nemzetközi helyzet. Az ECR-nek itt egy kicsit eltérő a véleménye az önvéleményétől, ami a több ellenőrzést, illetve a több adminisztrációt illeti, mi nem gondolnánk, hogy ez segítene a nem nemes fémek iparágának. Tehát önnel ellentétben mi úgy véljük, hogy a további ellenőrzések és további adminisztratív kontrollok nem fognak segíteni. Úgy véljük, hogy az ETS rendszer például már így is eléggé bonyolult, én azt hiszem, hogy ezt mindenki tudja. Nagyon komoly és nagyon nehéz vitákat folytatunk az ETS rendszer fenntartásáról és jövőjéről. A nem nemes fémek piaca iskola példája annak, hogy mennyire bonyolult, összetett és terhes ez az adminisztratív rendszer várom a további vitát. Azt hiszem, hogy az már mindannyiunk számára egyértelmű, hogy az LTS ebben az esetben nem életképes, több problémát okoz, mint amennyit megold. Tehát újabb intézkedéseket, újabb rendszereket kellene kidolgoznunk, mint hogy azt nagyon helyesen Márcin úr is megjegyzi egyébként a szövegében. az importot is nagymértékben elősegíteni, hogyha nem nehezedne a vállára ez a rendkívül bonyolult adminisztratív rendszer. Ez ugye minden egyes európai vállalatnak megköti a kezét. Az ETS vitája önmagában véve egy különálló vita a nem nemes fémekhez képest. Remélem, hogy lesz időnk ezt majd külön megvitatni, és köszönöm még egyszer Márten úrnak a kitartó munkát. Köszönjük szépen, minden asszony következik az Álde nevében, parancsoljon. Köszönöm a szót, nagyon örülök, hogy itt lehetek, és elmondhatom a véleményünket. Tehát az Álde nevében én is szeretnék köszönetet mondani Márten úrnak a jelentéshez. Maga a jelentés rendkívül fontos a mi frak frakciónk számára. 267 módosító érkezett, hát ez azért elég szép munka. Ez is mutatja, hogy mennyire fontos mindannyiunk számára ez az ágazat, és hogy mennyire sürgős az, hogy változtassunk a helyzeten. Fontos, hogy a nem nemes filmek piacát fenntarthatóbbá tudjuk tenni. Mi is számos módosító indítványt nyújtottunk be, amely a két fontos kihívásra vonatkozik. Az egyik a klímaváltozás elleni harc, a másik pedig a nemzetközi versenyképesség, a világszinten megvalósított versenyképesség. Ez a két legfontosabb célkitűzésünk, és ezeket valahogy össze is kell hangolni, ugyanis ezek számos esetben ellentétes érdekeket valósítanak meg. Tehát a klímaváltozást meg kell állítanunk, ugyanakkor jó lenne, hogyha alacsonyabb lennének az, alacsonyabbak lennének az energiárak, illetve hogyha az ágazat versenyképességét meg tudnánk tartani. Ebből a szempontból a TTIP és az Energiaunió is rendkívül fontos kérdés. Én magam is benyújtottam olyan módosító indítványt, amely arra irányul, hogy egyenlő versenyszabályokat kell teremteni az egész ágazat számára. Párizsban lesz a cop 21 esülés decemberben, és ezt a jelentést tulajdonképpen már a COP21 konferencia keretein belül kell elképzelnünk, hiszen ott láthatjuk majd ennek az ágazatnak a nemzetközi lehetőségeit. Köszönöm szépen. Köszönöm Köszönjük. Szépen. Ugye most a GUA részéről López Benne asszonynak adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözöljük a jelentést, az előadó munkáját. Köszönjük és a többi kollégával is jó volt a munkánk. 13 módosítót írt az én frakcióm, és a recycling ipar vonatkozásában szeretnénk leszögezni, hogy növelni kell a recycling arányát. Épp ilyen fontos a nagyobb állami részvétel a beruházásokban, ami egyébként a regionális kohéziót is növelné, az ipar számára szükséges kontextusát megteremteni például a szénelnyeretésnek. Spanyolországban az Ecogas cég viszi ezt a témát, kutatási tevékenységet és beruházásokat is visz. Jó lenne, hogyha folytathatná az emisszió kibocsátási projektjeit, és az illegális dömping ellen is fel szeretnénk lépni, és szeretnénk az elektromos áram ára és az elektromos áram termelés költsége közötti szakadékot áthidalni, ami oligopóliumok kialakulásához vezetett. Szeretnénk továbbá a stabilitás érdekében működni, és hosszabb távúvá tenni a bilaterális szerződéseket, amelyek energiaügyben köttetnek, hogy stabil, kiszámítható legyen a tőke megtérülés. Végül pedig kompromisszumként szeretnénk az európai iparnak olyan környezetet teremteni, amelyben visszajönnek az iparágok és munkahelyek, és persze ezáltal a fenntarthatóság. Az EFDD frakció nevében Borelli úrnak adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretném az alkalmat megragadni, hogy gratuláljak a kiváló előadói munkához amely nagyon gyakorlatias eredményeket hozott. Az IFDD támogatja ezt a pragmatikus megközelítést, és az ökológiai versenyeztetését a termelőknek és fogyasztóknak ugyancsak üdvözöljük. Azonnal le kéne építeni azokat a versenyhátrányokat, amelyeket az európai ökológiai ipar szenved. komplementáris módon kell kihasználni a lehetőséget a közös célokért, adott esetben egy adó, szénadó bejelentése érdekében. Mi minden emisszió kibocsátás csökkentési intézkedést támogatunk, ami itt megfogalmazódik, sőt módosítunkban nem offenzív egyéb stratégiák is felhívjuk a figyelmet, amelyeket mi prioritásként kezelnénk, de azzal a feltétellel, hogy mindig a helyi lakossággal egyeztetve összhangban i lavoratori che della popolazione interessata. Szülessenek meg ezek a beruházások. Végül pedig elkötelezzük magunkat amellett, hogy a nehézséggel küzdködő, de jó célokat követő vállalkozásokat rugalmas eszköztárral megsegítsük. Most jönnek az úgynevezett többi felszólalók, ha szabad így mondani. Parancsoljon, asszonyom. Köszönöm én is a szót is és az előadónak a munkát. Nem a saját módosítómat akarom itt védelmezni, hanem egy olyan régió képviselőjeként szólnék most, amelyet nagyon súlyosan érintette az ipar elköltözése, és amely sokszoros kihívást tömegtől szenved. Ez a jelentés számunkra gyógyír, Európát újra kell iparosítani, és ehhez olyan kereteket kell teremteni, amelyek a legkorszerűbb, előremutató ipari iparágokat honosítják meg újra. A gazdasági carbon capture storage very regularly in this committee. stabilitásnak is záloga az, amit itt az ITRE bizottságban csinálunk. Szűkebb hazámban, régiónban a CCS elnyeletési technológiák és vegyipari technológiák most újra meghonosodóban vannak, és minden erőnkkel támogatjuk a hasonló irányba mutató kezdeményezéseket. Az 1-től 9-ig terjedő módosítók az enyém, amelyek olyan stratégiákat támogatnak, amelyek olyan tőkeberuházásokat segítenek, amelyek kitisztítják ezt az iparágat, munkahelyeket teremtenek, és mégis aztán az újraiparisodás után is belül maradnak a határértékeken, tehát környezetbarát technológiák. És a védelmi eszközöket is meg kéne újítani, ezt viszont szeretném szögezni. Köszönjük! Komplenatúj asszony! Köszönöm! Jó, hogy ezzel a témával kezdődik az idei jogalkotás. Saját hazám is nagyon sokat profitálhat ebből az új joganyagból, amit itt töltettem eddig parlamentben képviselőként, megdöbbentett, hogy micsoda versenyben vagyunk olyan ország, országokkal, amelyekről keveset tudunk, például Kínával, és hogy milyen ár meghatározó szerepe van egy-egy ilyen hatalomnak, gazdasági hatalomnak, mint Kína, illetve az unfair verseny feltételeknek milyen negatív hatásai vannak. Mi csak annyit kérünk, hogy legyen legalább Európán belül, a külsősökkel is persze, fair a versenyzés, és jelenjenek meg a közvetlen és közvetett költségek is az árképzésben nem tudom, nem is érdekel, hogy az előző parlament mit csinált. Számomra az fontos, hogy ebben a témában az Italbizottság konszenzussal megegyezzen, hogy mit is definiálunk európai verseny, ösztönzésnek és korlátozásnak. Egy biztos, hogy a jelenlegi irányelvek nem biztosítják a tisztességesség elvének érvényesülését, tehát kellenének még lebontott kevésbé általános szabályok az állami támogatásokra vonatkozóan, hogy felrebb legyen a verseny. Ennek vonatkozása is van, erről Párizsban lesz szó, de nyilván kereskedelmi is. Adam, Encs. Köszönöm szépen, asszonyom, következő pedig vendég meghívunk, Bernard Lange. Köszönöm, elnök úr. Én csak póttag vagyok itt ebben a bizottságban, de nagyon jónak tartom ezt a kezdeményezést, hogy főleg az acél és az atomiparban az Európai Unió hatása megfogható legyen, az emisszió csökkentés eh, érdekében a kutatás támogatása révén. De van egy gondom itt a az adó aránya, adó százalékkal. Ezzel egy újabb bürokratikus terhet vezetünk be, amely specifikusan konkrétan egyes termékeket adóztat meg, és nagyon bonyolult módon ráadásul. Ez a túlzott bonyolultság megint csak versenykorlátozó hatású lesz, és ráadásul az európai acélipar is az importoktól függ. Tehát ezzel az intézkedéssel ezt a részét nem kezeljük a problémának. Tehát a határokon fizetendő vámok és adók ne legyenek olyanok, hogy még a kereskedelmi szerződésekben rögzítetteken is túlmutatnak, és más módon ugyan, de megint bilincsbe verik a termelőket. Végül pedig harmadsorban ez egy politikai jelzés is. Ha megnyitjuk a piacot mondjuk az ukrán acélipar előtt, akkor ezzel Ukrajnát nyilván támogatjuk, és lehet ez cél, de ez nem biztos, hogy klímapolitikai célunk is egyben, és a saját piacainkat is tönkretehetjük. Tehát azért a kereskedelmi védelmi eszközöket ne ö, tekintsük semmisnek. A bizottság sok kereskedelmi védelmi eszközt egyelőre nem hagyott megkötni, megfogalmazni, pedig ha egy országban környezeti dömping zajlik, akkor kutya kötelessége lenne a tagállamnak a versenyszabályokat, meg a WTO szabályokat érvényesíteni, csak hogy a saját állásfoglalásunk sem egységes és egyértelmű. Ilyen körülmények között nem lehet olyan magas büntetéseket kiszabni, aminek visszatartó erejük lenni. Mr. Geyer. Ja, danke schön, Herr Präsident. Ähm, zunächst mal auch. Köszönöm. És én is köszönöm ezzel Manatának a szöveget. Nálunk Duisburg ugye a legnagyobb acélipari központ, és ez a járásomhoz tartozik, ahol megválasztottak, tehát nyilván érdekelt vagyok a témában. Üdvözlöm a jelentést, mert szerintem is intenzíven kell foglalkoznunk azzal, hogy egyes európai iparágoknak milyen jövője van. Az acél stratégiai nyersanyag, és az is fog maradni a jövőben is. Sajnos az acél és kohászati ipar környékén nagyon sok munkahelyet és alágazatot leépítettünk. A bizottság most támogatja ezek védelmét, ugyanakkor a klíma célokkal meg a versenycélokkal nem mindig összeegyeztethető ez. Tehát a kereskedelmi politikával foglalkozók, a környezeti politikával foglalkozók, és itt tovább mind más érdeket képviselnek. Ezért is fontos itt az Európai Parlament szerepe, hogy az említett területeket most a Juncker Bizottság regnálása alatt egymással, ha nem is tudja megbékíteni, de hozza egyensúlyba, és ennek legyen politikai támogatása bent nagyon sok lényeges kérdést említett, de a legfontosabb szerintem az, hogy a kereskedelem politikai vonatkozásait a kérdésnek végig vizsgáljuk, és környezeti szempontból felelős, de mégis iparfejlesztő politikát fogalmazunk meg, amelyek nemzetközi dömping konkurenciával is képes megküzdeni, megállni a helyét. A javaslatok tekintetében szerintem lesz itt még kompromisszumra lehetőség. Ami a versenyaspektust illeti, a helyzet olyan, hogy az európai versenyjog jelenleg maga akadályozza meg, hogy egy acéli ipari vállalkozás tisztán működjön. Burkolt verseny van az Európai Unión belül is, és a bizottság csak azt vizsgálja, hogy egy adott cég piac vezető, piac uraló helyzetbe kerül-e. De arra már nem figyelnek oda a kollégák a bizottságban, hogy nemzetközi globális vonatkozásban vannak-e ilyen cégek, amelyek számunkra megnehezítik az életet? És hát vannak. Úgy csinálunk, mintha ez a probléma nem létezne, mert ugye nincsen kompetenciánk vele foglalkozni. Nem azt mondom, hogy mindenképpen eh, eh, jók a piac uraló európai cégek, de a külső versenyt is fel kéne mérni, ágazatonként, hogy egyes ágazatokban kitől honnan jön a veszély. Globális politikára lenne szükség a bizottság részéről, amikor az európai bilaterális szerződésekről szóló szabályokat kialakít. Much, colleague, for your remarks. Now on behalf of European Commission. Az Európai Bizottság részéről a ö, Mária Terász Flores Díaz Pulido asszony, azt nem önné az igazgatóság. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy a teljes nevemet kimondta. Nagyon kevesen vannak, akik így szoktak szólítani. Azzal szeretném kezdeni, hogy elmondjam, hogy az Európai Bizottság teljes mértékben osztja az korább, az előttem szólók aggodalmait a ö, nem, nemesfémek ö, illetően, illetve ezek gazdasági hatását, és Márten úrnak köszönetet kell mondanunk a nagyon jó és átfogó jelentésért. Biztosak vagyunk abban, hogyha majd elfogadásra kerül végleges változatában, nagyon jó anyag lesz a folyamatban lévő vitákhoz, és a bizottságot is fogja segíteni a kereskedelmi védelmi eszközökkel kapcsolatos munkájában, és fontos az ETS rendszer szempontjából. És a bizottság várja a további ETS-sel kapcsolatos vitákat, mert ez nem a megfelelő hely most, de mindenképpen szeretném hangsúlyozni, az Európai Bizottság szerint az igazodás az mindig is része volt az eszköztárnak, és ez egy olyan dolog, amiről a bizottság már régóta gondolkodik. Különböző hatástanulmányokat, egyebeket is figyelembe vesszük. A bizottság véleménye ebben a szakaszban hogy még ha lehetnek is egyéb eszközök, amikkel biztosítható lenne, hogy a klímapolitika és az, például a filmiparnak a hatásai azok vegyesek. A bizottság úgy gondolja, hogy rövid távon a szab- a térítésmentes engedélyek fontosak, hosszú távon pedig egy nemzetközi megállapodásra lenne szükség, amire Párizs után ö, talán majd mód lesz, hogy meghatározhassuk, hogy milyen eszközökre van szükség az és a hozzászólásommal utalni szeretnék arra, amit valaki említette a hosszú távú szerződéseket az energiaügyekben és ebben az ágazatban is. Emlékeztetni szeretném a parlament valamennyi tagját, hogy a bizottság konzultációkat folytat az Energia Unió keretében és az energiapiac megteremtése kapcsán nagyon specifikus kérdésként merülnek fel a hosszú távú szerződések, vagy meglátjuk, hogy a különböző európai intézmények és az érdekelt felek milyen hozzájárulást tudnak adni. Ezekkel gondolkodik most a bizottság elsődleges termelés, újrahasznosítás, és így ezek is mind nagyon fontosak. A technológia jelenlegi szintjén azonban szükség van az elsődleges termelésre, nyersanyag kitermelésre, ugyanakkor a zöld gazdaság is fontos, turizmus illetve a technológiai fejlesztések. Köszönöm, mondja az elnök. Ahogy lezárjuk a vitát, visszaadom a szót Márten kollégának, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Látja, gazdag a vita, és globális szinten én azt jegyzem meg, amit mondtam a bevezetőmbe is, hogy itt nincsenek külön vélemények, még akkor is, hogyha vannak dolgok, amiket tisztázni szükséges, valamennyien meg vagyunk arról győződve, hogy lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy fenntarthassuk ezt az iparágat, és hogy eh, segítsük eh, fejleszteni. A bizottságnak ugye az a célja, hogy hogyan lehet újraiparosítani azt a területet, ahol egy nagyon nagy leépülés volt eh, tapasztalható az elmúlt húsz évben. Én ismerem ezt az ágazatot, én is onnan jövök. Nyilvánvalóan harmonizálni kell dolgokat, erre szükség lesz. Szalini úrt szaván fogom, és köszönöm azt a munkát, amit végeztek a módosítókat is. Kétségtelen, hogy meg kell vizsgálnunk a kompromisszumnak a megfelelő megfogalmazását, ki kell -e húzni a, például a, e, az indirekt költségek támogatását, vagy éppen harmonizálni kell. Tehát itt kétségtelen egy egységes politikára van szükség európai szinten. Ezt követően ott van az a lehetőség is, hogy a határon történő ellenőrzés, az lehet, hogy többlet adminisztratív költséget jelent, és akkor az iparág ettől nem lesz versenyképes, de egy perc pedagógiát engedjen meg, elnök úr. Én innen származom, 32 évig dolgoztam egy acélgyárban, ahol acélt termelünk. Akik nem tudják, vagy akik rosszul tájékozottak, vagy nem ismerik ezt, 30 másodpercben szeretném elmesélni, hogy miből áll az acéltermelés egészen a kitermeléstől. Ahhoz, hogy egy tonna acélt hozunk, egy személyi igazolványát állítjuk ki, ami 10-30 évig érvényes attól függ, hogy mire használjuk fel ezt az acélt. Tehát onnantól, hogy megolvasztják az vaseret, egészen addig, amíg valahol acél lesz. Minden egyes feldolgozási lépésben ott van, hogy ki végezte, hány órakor, milyen típusú acél, milyen hőfokon, mi, milyen időben, tehát jó idő volt, rossz idő volt, hány tonnát termeltek, ez 10-30 évig kíséri. Vannak lobbisták, akik azt mondják, hogy hű, hát ez nagyon nagy adminisztratív terhet fog jelenteni, ezek vagy rossz hiszeműek, vagy nem tudják, és még nem látták, hogy egy tonnát ezen termékből hogyan állnak ez. Hát ez a személyi igazolvány, ez mutatja, és ez a legnagyobb biztosíték a vásárlónak, az azt akarja tudni, hogy hol gyártották, milyen körülmények között, és mi ez. Ez egy sor sor, amiből kiderül az, hogy ahhoz, hogy ezt az anyagot elállítsuk, ennyi tonna széndiokszid kibocsátást jelent. Ez 30 másodperc, hogy ezt az egy plusz sort beiktassák a kísérőokmányokba. Nem ezt a kártyát akartam felvenni, hanem a szemüvegemet, elnézést, egy kicsit megzavarodtam. Csak azt szeretném mondani, hogy ezt a jelentést, és ezzel is fejezem be, nagyon sokat beszélünk arról is, hogy milyen erőfeszítésekre van szükség fejlesztés és kutatás területén, hogy finanszírozni kell beruházásokat, azért, hogy azt a versenyképességünket megőrizzük, ami elengedhetetlen, és a vállalatvezetők is ebben egyetértenek. Időnként az Európai Unió kutatásfejlesztésbe investál, aztán ott állunk meg, ahol már ez megtérülne egy kollega említette például az Elkogáz Spanyolországban. Ez egy olyan platform, amit az európai pénzekből finanszíroztak, hogy bebizonyítsuk, hogy a széndiokszid teljes mennyiségét be lehet fogni. Ez, ez sikerült, ezt bemutattuk, csak azt nem finanszíroztuk meg, hogy miután befogtuk a széndiokszidot, utána mit csináljunk vele. Persze, lehet tárolni, vannak európai olyan, van olyan területek, ahol ez megoldható, és azt mondanám, hogy ez nagyon jó, ezeket a területeket segíteni kell, de vannak más lehetőségek cégek is, kutatást, fejlesztést, tette, hogyan lehet újrahasznosítani a széndiokszidot. És látom, elnök úr, hogy mindjárt meg akarja vonni a szót, és ezt nagyon nem szeretem. Még azt szeretném elmondani, hogy mit jelent a szén a határainkon. Az összes értekezleten, amit én szerveztem, én azt mondtam, hogy próbáltam világos lenni. Nem egy adóról van itt szó, nem egy hanem arról van szó, amikor körbejártuk a 10 országot, vagy a 25 ö, ipari vállalkozót, két problémát vázolnak fel. Hogyan őrizzük meg a versenyképességünket, amit szeretnénk, hogy magasabb legyen a széndiokszidára és az energiaára. De hogyha a széndiokszidárát nézzük, hogyan tudjuk Európában garantálni, hogy a beruházások itt legyenek Európában és nem másút? És ő barátom, aki velem volt Duisburgban, nagyon jól látta, hogy a Thyssen Group Group ezért nem megy Duisburgban beruházni, hanem Európán kívül. Tehát éppen arról van szó, hogy olyan gazdasági eszközt adjunk a ö, gazdaságoknak, gazdálkodóknak, hogy nem a közpénzt ö, ö, terheljük, és ugyanakkor biztosítsuk a versenyt, a és a tisztességes versenyt a különböző Európai Uniós és a, az a rajta kívül lévő ö, övezetek között. Hogyan adunk egy jövőképet hosszú távú szerződésekkel, hogyan teszhetjük láthatóvá, beláthatóvá az acél jövőjét Európában. Ezt akarjuk, ezt szeretnék elérni. Minden többi azok ilyen politikai ö, szócséplés, amit nem támogatok, mert a fő ö, szándék, hogy adjunk lehetőséget az iparbanak és beruházási lehetőségeket Európának. Köszönöm, elnök úr! see, exciting speech! Köszönjük ezt a lenyűgöző beszédet. Egyértelmű, hogy nagyon szereti ezt a témát, ami tényleg jó, ez tényleg fantasztikus. Az ülés vége tulajdonképpen csak is kizárólag Márten kollégám múlott, hogyha még beszélt volna 15 percet, akkor itt maradtunk volna tovább is. Any other, do you have any business? Az egyéb napi rendi pontok alatt van felvetni való? Hogyha nincsen, akkor szeptemberben találkozunk legközelebb 24-én délután és 22-én délelőtt és délután a viszontlátásra.